és ezt szeret is, szeretném bejelenteni. Az illetékes lengyel hatóságok arról tájékoztattak, hogy Zbigniew Jobbrum mentességét felfüggesztették a házszabály hatos cikkének kettős pontja szerint ezt a jogi szakbizottságnak utaljuk át ezeket a bejelentéseket. Lara Komi asszony kérte,